Allora, ritorniamo alle votazioni. Köszönöm szépen, visszatérünk a szavazásra. Három állásfoglalási indítványról szavazunk, a több éves pénzügyi keret és saját források, ezt az EFD frakció nyújtotta be, négyes bekezdés, első rész mellette, ellenet, tartózkodás, elutasítva, második rész, ez név is szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva szintén. Most pedig az állásfoglalás indítványról szavazunk, név is szavazás meg. A szavazást lezárom a szavazást. Elutasítva. Az ECR e elsőgási indítványról szavazunk. Szintén név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítva. A következő öt politikai frakció közös elfoglalási indítványa egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas bekezdés, öt részben, név szerinti szavazás, az első részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyedik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva az ötödik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. A teljes elfoglalás indítványról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Elfogadva. A következő napi rendi pont, állásfoglalási indítványok az EU kereskedelmi tárgyalásai Japánnal. Lamaszúr képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A következő pénzügyi keretről szóló tárgyalások néhány hónapja kezdődtek el, de a következő tanácson a jövő héten lesz első kerekasztal az állam és kormányfők részvételével. Az az első indítvány, amelyet a parlament elfogadott öt frakció nyújtott ezeket be. Egy pontos szöveg, világos, felhívja figyelmet az Európai Parlament piros vonalaira, amelyektől nem tágít, és ez lesz az a mandátum, amelyet a parlament Schulz elnök úrnak ad, amikor majd részt vesz a jövő héten a tanács csúcs találkozóján, és folytatja részünkről a tárgyalásokat. Tehát nagyon fontos, hogy a többség ezt elfogadta. Köszönöm szépen a kollégákat, a tényleges tárgyalások pedig csak most kezdődnek igazán. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, Lamasszúr kolléga. Most pedig a kereskedelmi tárgyalások Japánnal. 11-es módosító, megnyitom a név szerinti szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elutasítva. Egyes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva a hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kilences módosító név szerinti szavazás, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most pedig a módosított állásfoglalás indítványról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő napi rendi pont állásfoglalási indítvány eh, Bissau gina helyzetéről. 21-es bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as, szintén név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Végső szavazás az állásfoglási indítványról, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő állásfoglási indítvány Szudán eh, és Dél-Szudán. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Végső szavazás mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A következő elsoglás indítvány, Kolumbia és Peru és az EU közötti kereskedelmi megállapodás, 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva 16-os módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 1-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük megnyitom a szavazást elektronikusan ellenőrizzük lezárom a szavazást elutasítva Tízes első része mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenkilences. mellette ellene tartózkodás elutasítva. huszas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 3-as mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 4-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 24-es módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 25-ös mellette ellenet tartózkodás elutasítva. 26-os név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 28-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig név szerint szavazunk a teljes állásfoglalás indítványról mellette, ki van, illetve lezárom a szavazást. Elfogadva. Um, relazione Sala Franca. Következő napi rendi pontunk a Szelefranka jelentés az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőről. Van egy eh, szóbeli módosítója az előadónak. Parancsoljam! Köszönöm, Köszönöm szépen. Szelefranka úrral ma délelőtt megegyeztünk kollégái segítségével az ALDE frakcióból konszenzust teremtettünk a tekintetben, hogy visszavonjuk azon módosítókat, amelyek a human rights kifejezés után és in the light of the agreement kifejezés előtt vonatkozó részre vonatkoznak. Elnézést kérek, hogy kavradást okoztunk, de Szavala Franka úrral, hogy megegyeztünk, így most a módosító második részét visszavonom. Okay. Se non ci sono opposizioni... Ha ezt nem ellenzi senki, akkor szavazunk a szóbeli módosítóról, ki támogatja ezt, ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most név szerinti szavazás következik az egész szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A fegyverkereskedelmi szerződésről szóló tárgyalások állásfoglalás indítványai következnek. 12-esről szavazunk géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elf Elutasítottuk elnézést, kér az elnök. Hármas név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A négyesről név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító. Ugyancsak géppel szavazzuk meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7-es és 10-es együtt géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as és 11-es, megint csak közösen, géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. szabad adagyezelőség mellett 27-es, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 28-as bekezdés mellette, ellene tartózkodás, tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító, név szerint szavazunk géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Egyes módosító név szerint szavazunk róla. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító név szerint. Megnyitom. Lezárom a szavazást. És megalapítom, hogy ezt is elfogadtuk. F preambulum bekezdés. Ki támogatja ellene tartózkodás? Elfogadtuk. Végső zárószavazás, népszerinti. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az egész dokumentumot, és az állásfoglalás következik. A választások nyomon követéséről a kongói demokratikus ki támogatja ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel akkor a szavazást lezártuk. Mindenkinek gratulálok, különösen az előadóknak.